start. Dear colleagues, uh, we have a very tight and busy agenda today. If there are no objections to the agenda, it is adopted. A napi rendet ezen eltekint, elfogadottnak tekinthetjük. Az uh, tormácsolás minden nyelven elérhető, kivéve máltai, lett, uh, ír, uh, és horvát nyelveken. A koordinátorok uh, ajánlásait és eh, elfogadtuk. 2009-ben, eh, 2009 októberében megállapodtak abban, hogy a megerősített eh, együttműködésről szóló akkú jelentéshez véleményt adnak. Írásos folyamat során a koordinátorok támogatták a elnökök értekeztének írt levelet. Ennek témája az online terrorista propaganda terjesztésének megállítása volt. Jelentéstevő kinevezése. Claude Moraes lesz a jelentés készítője. Az Intersex szexuális személyekről szóló jelentésnek, Romero Rev az oldaktól kont jelentéshez fog véleményt írni a 2007-es pénzügyi év tekintetében. All of, no, okay, and from this, yes. Does the committee endorse this coordinator? Támogatják-e a koordinátorok ezen ajánlásait? a bizottság delegált aktusa, amelyel a delegált rendelkezést módosítják, módosítják amelynek során Pakisztánt az egyes függelék táblázatához fűzik, A tanács nem kifogásolta ezt a delegált aktust. 2018. június 9-én az Európai Parlament megkapta a végrehajtási döntést a állampolgársági program tekintetében, illetve a 2019-es program tekintetében, illetve vannak függelékét a bizottság döntéstervezete, amelyel a Justice programot hagyják végre, illetve a munkaprogramot, ezt is megkaptuk. A LIBE tagokat erről tájékoztattuk a newsletter formájában ez év október 12-én, és a kifogásokat október 23-ig lehet benyújtani ezzel kapcsolatban. 9.40-kor kezdünk el szavazni. Kérem, hogy addigra mindenkinek legyen itt a szavazókártyája. Ha nincs kifogásuk a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor ezt elfogadnak tekintjük. Most megkezdjük a közös találkozónkat a Júri Szakbizottsággal. Először is hadd üdvözöljem a Júri Szakbizottság elnökét Laura Ferrárát, illetve a Júri Szakbizottság tagjait, akik részt vesznek ezen a közös találkozón a Justice program tekintetében. Az 55-ös szabály értelmében találkozunk itt. Tisztelt Alelnök asszony, öné a szó. Thank you, Chair. Good morning. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Pálinkás öreget mindenkinek. Nagyon örülök annak, hogy a két illetékes szakbizottság gyümölcsöző együttműködésének szimulmaként együtt tárgyalhatjuk ezt a fontos jelentést. Thank you. Köszönöm a valóban rövid, velős és tömör hozzászólását. Nos, meg is adom a társadalmadóknak, Weidenholzer úrnak és Hautala asszony. A szót elsőként Weidenholzer úr parancsoljon. Ladies first, hölgyeké az elsőbség, úgyhogy Hautala kolléginának adom meg a szót. Ó, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy látják, hogy mennyire jó kettőnk között a munkakapcsolat colleagues from the Libe and Jury committees. Uh, as a, as... Tisztelt kollégák, az Európai Unió alapvető értékeinek részét képviselő Justice Program azt a célt szolgálja, hogy az emberek jogait védjük. Európai eh, igazság, eh, szabadság eh, terül- és jogállamiság területét, eh, övezetét létrehozzuk. Ehhez persze az igazságszolgáltatásban dolgozók eh, kölcsönös bizalma szükségeltetik a határon átnyúló programok esetében, eljárások esetében. Három cél van ennek. Polgári és bűnügyi eh, kérdésekben az igazságügyi együttműködést kívánja szolgálni, illetve a nemzeti eh, jogrendek együttműködését. Másodszorban Eh, az igazságügyben dolgozók eh, képzését eh, támogatja annak érdekében, hogy az eltérő jogi kultúrák megismerésével segítse a program működését, és harmadik, talán legprogresszívabb célja a Justice programnak az, hogy az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés, illetve a jogorvoslat érvényesülését garantálja. A hatékonyan kell érvényszerezni a jogszabályoknak, ezért azt gondoljuk, hogy a felvilágosítással és a fejlesztéssel a közvélemény, illetve a szakemberek körében sokat segíthetjük ezt a célt. A Justice program kapcsán fontos, hogy ki az igazság, kinek eh, igazából van joga ahhoz, hogy ilyenfajta jogorvoslatot eh, kapjon. A harmadik országokat, az EFTA tagokat az európai szomszédságpolitikai országait és más harmadik országokat is szeretnénk bevonni ebbe a programba, ugyanakkor elsősorban arra kell koncentrálni, hogy de facto hatékony legyen az unión belül, és valóban elérje céljait az említett országokban, mert a globalizálódó világban nagyon sok jogi kérdés egyre gyakrabban kap határon átnyúló jelleget. A Justice programmal párhuzamosan, amelyel most itt foglalkozunk, van a Rights and Values hangzatos nevű program is, amely két meglévő programot fog össze, a Rights, Equality and Citizenship programot, illetve a Europe for Citizens, tehát az állampolgárok Európája programot. Fontos itt említ, megemlíteni azt, hogy potenciálisan nagyon sok szürke terület van a programok hatály belül, ez ügyben jó lenne világosabbá tenni a dolgokat. A költségvetéssel kapcsolatban egy pár szót hadd szóljak. A Rights and Values program kapcsán itt is vannak megoldatlan pro- problémák, ugyanis kétszer nagyobb a tervezett költségvetése, mint a Justice programnak, és Valero asszony, hogyha nem tévedek, akkor tovább szeretném még ezt növelni, hát mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy ez hogyan, mennyiben arányos a célokkal, illetve az igényekkel. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a javaslat technikai oldala mennyire összeszedett. Érdemes talán végig gondolni, hogy a rendelethez csatolt mellékletek bekerüljenek a fő szövegbe a komoly bűncselekményekkel, határon átnyúló komoly bűncselekményekkel kapcsolatban, en, ezek kapcsán fontosak az emberi jogi szempontok, gondolok itt az embercsempészetre, illetve a kiberbűnözésre. Ezekhez sajátos tudásra, szakértelemre van szükség, a Justice programnak en, ez ügyben is hatékonyan kell válnia. Az ember csempészet egyre jobban terjed, és az Európai Unióban is egyre égető probléma. Erre külön oda kell figyelni, külön erőforrásokat szentelni az ellen folytatott harcnak. Még egy pár gondolatot engedjenek meg. Ahhoz, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés hatékonyabban működhessen, átláthatóvá kell tenni a rendszert, fel kell vetnünk, tehát hogy hogyan lehet javítani az átláthatóságot. Azok, akikre kiterjed a program, kormányzati nyomás nélkül tudjanak mindenképpen fellépni. A Justice programban oda kell figyelni eh, arra, hogy részrehajlás igazságos módon történjen a program végrehajtása, ahogy egyébként ez megszokott egy demokratikus országban. A Brüsszel egy programot követően a forum shopping, illetve a jobb igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés eh, tekintetében próbáltuk javítani a helyzetet, ugyanakkor határon átnyúló ügyekben gyakran a mm, lakhely szerinti bíróság az illetékes, gyakran ez a szabály túlságosan merev és nem könnyen alkalmazható, hatékonyabban kell pénzügyileg támogatni a komoly határon átnyúló bűncselekmények áldozatainak, eh, megsegítésére annak érdekében, hogy valóban igazságot szolgáltathassunk számukra. Azt hiszem, hogy ezek azok a témák, amelyekről még beszélnünk kell. Mindenképpen fontos lenne arról beszélni, hogy a Justice program javaslatát hogyan tudjuk úgy módosítani, hogy a kívánt célokat jobban elássa. Köszönöm szépen, Vajden Holzer úr egy pár keresetlen szót gondolom szól még majd erről. Ennyit szerettem volna röviden elhadarni, elnök asszony. Köszönjük szépen Hutala, azaz Hautala asszonynak, most pedig Holzer úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, jobb lesz mikrofonban, valóban. Uh, building trust amongst our citizens uh, is, is, should be a core. A bizalomépítés kell, hogy legyen számunkra az kulcspontjának a programnak a jogrendbe vetett bizalom megingása az egyik legégető probléma Európában. A bizalom helyreállításáért nagyon sok mindent kell tennünk még. Éppen ezért fontos ez az említett program. Ahogy azt Hautala asszony hangsúlyozta, valóban ezek a legégetőbb kérdések. Emellett Fontosnak tartom azt is, hogy a Rights and Values program finanszírozásának egyértelmű hivatkozása is fontos. Ez eredetileg a parlament javaslata volt ez, jó mutatja, hogy mennyire hatékonyan működik az, hogyha a parlamentnek van egy jó javaslata, egy jó gondolatunk, gondolattal javaslat állunk elő, azt hiszem, hogy ez az alap a civil szervezeteket, a közigazgatásban dolgozókat, az igazságszolgáltatási hálózatokat, az egyetemi hálózatokat támogathatja. Korábban erre még nem volt példa, ezért nagyon örülök annak, hogy ez most már működhet. Az átláthatóság kérdése felmerült, amelynek hat jelentőségét azt hiszem senki nem kérdőjelezheti meg, ahogy én sem teszem. A költségvetési eh, allokáció kapcsán pedig ezen programra eh, kevesebb pénzt eh, elkülöníteni nem feltétlenül rossz ötlet. Azt hiszem, hogy jó lesz az együttműködés a kolléginával. És jó lenne, hogyha a parlamenti ciklus vége előtt, a mandátumunk lejárt előtt le tudnánk zárni ezt a folyamatot, ez nagyon fontos eredmény lenne. Én készen állok erre, és úgy látom, hogy ha Hautala asszonyban is megvan a hajlandóság. Mr. uh, the commission is here. Köszönöm szépen, Weidenholzer úr, itt a bizottság is. Ő, ők is bemutatnák a programot. Thomas Hatti kollégáé a szó. Parancsoljon! Thanks a lot and good morning to, uh, to everyone. I'll try to explain you very briefly. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Röviden elmagyaráznám, hogy a bizottság hogyan hozta létre ezt az új javaslatot, illetve milyen lépéseket tettünk az elmúlt hónap során. Először is a 2020 utáni költségvetésre adnék egy rövid betekintést, hiszen ez egyáltalán nem lényegtelen a mai program szempontjából. A bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy prioritások nyilvánuljanak meg, és legyenek nyilvánvalóak a költségvetésben, tehát bizonyos szakpolitikai területekre koncentrálunk, ezáltal rugalmasabb is a költségvetés, és átláthatóbb a felépítése. A 2020 utáni költségvetésben van egy újdonság, a jogállamisággal kapcsolatos kockázatoktól szeretnék jobban megvédeni az Európai Unió költségvetését. Ez egy nagyon fontos újdonság, illetve a Justice programhoz is megfelelően köthető ez. ennek komoly következményei vannak a konkrét projektekre, és említette a Említette a jelentéstevő is, hogy a célunk az, hogy a bürokratikus akadályok csökkenjenek a kedvezményezettek számára. Itt látható az ábrán a költségvetés új szerkezete. Hét fejezetünk van, kevesebb programunk, 58-ról 37-re csökkentettük a programok számát, és 17 szakpolitikai klaszter a Justice programon belül a személyekbe való be, személyekbe való beruházás az egyik ilyen fontos fejezet. Először fordul az elő, hogy az érték is megjelenik, mint szakpolitikai prioritás, a humántőkébe, a, a szociális kohézióba való beruházás mellett. Tehát a szakpolitikai klaszterekben megtalálhatók a megtalálhatók az értékek, de ide tartoznak a jogok is. Két különböző programunk van, a jogok és értékek, illetve a Justice programot különböztethetjük meg. Nézzük, hogy hogyan is néz ki konkrétan a költségvetés ezeknek az alapoknak. A Justice program nagyjából 300 millió eurós költségvetéssel rendelkezik, a jogok és értékek pedig 642 millió euróval rendelkezik. Nos, természetesen ebben minden benne van, tehát az értékelésig, a, a értékeléstől kezdve a helyszíni látogatásokig minden. Mi a helyzet ezeknek a programoknak az előkészítésével. A jelenlegi programokat kiértékeltük, megnéztük, hogy mennyire érvényesek az eddigi célkitűzéseink, ezeket folytatnánk, tehát ezek továbbra is érvényes célkitűzések. Az EU-s hozadott érték is egy nagyon fontos dimenzió a köztes értékelésben. illetve nagyon fontos az is, hogy egyszerűsítsük a szabályokat, ezt is figyelembe vettük az új javaslatoknál. Aztán egy nyilvános konzultációt is rendeztünk, aminek az eredménye alapján egyértelmű, hogy helyesen döntöttünk, tehát az értékeket, értékekre kell koncentrálni, és nagyon fontos a demokratikus részvétel, a társadalomban a jogállamiság, az európai értékek, a válaszadók mind erről számoltak be. Az Európai Uniós hozzáadott értéket is nagyra becsülték a válaszadók. A, a jogok és értékek, illetve a Justice program esetében erről számoltak be a válaszadók. Röviden a hatástanulmányról. Nos, itt is látható az, hogy hogy az alapelvek az értékeink és a jogaik esetében az igazságosság, a diszkrimináció és a minőség témájában ez még mindig komoly kihívást jelent az Európai Unió számára különböző kontextusokban. Úgyhogy ezeket a problémákat is nyilván meg kell oldani. A helyzet ugyanis még nem optimális az Európai Unióban. Az is egyértelmű, hogy több szinergiára van szükség a különböző programok között, és pontosan erre törekszünk ezzel az új programcsomaggal. Tekintsük át most talán a célkitűzéseket a Justice programon belül. Azzal egészíteném ki az előzőeket, hogy kontinuitásra is szükség van, tehát a jelenlegi programok ból egy átvezetésre van szükség, hiszen a égőtűzéseket még nem értük el. A bizottsági javaslata a mai formájában nem forradalmi, de célunk, hogy folytonosságot biztosítsunk a jelenlegi tevékenységhez képest. Mindezt három főcsapás mellett tesszük. A jogállamiságot próbáljuk meg támogatni, illetve az igazságügyi és bírói képzést is támogatjuk. Ezen túlmenően az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférést és megfelelő jogorvoslatot próbáljuk meg támogatni és elérhetővé tenni mindenki számára a különböző polgári, illetve büntetőjogi peres eljárások során. Tehát egyértelmű, hogy a jogállamiság vezető szerepet kapott ebben a programban, és a bizottság számára egyértelműen ez jelenti a legfontosabb elemét ennek a programnak. Milyen tevékenységeket fogunk finanszírozni? Tájékoztatás, képzés, egymástól való tanulás különböző partnerek között, IKT eszközök fejlesztése, szinergiákat építünk ki a programokkal, például a Digitális Európával, aztán megpróbáljuk azt elérni, hogy a különböző ezzel foglalkozó hálózatok kapacitása nőjön. Egyébként van egy listája ezeknek a finanszírozható tevékenységeknek a függelékben. Ezt ajánlom figyelmükbe. A függeléknek egyébként ugyanaz a jogi értéke, mint magának a szövegtesnek, tehát egyenrangúak. Átlátható folyamatok átlátható folyamatokkal próbáljuk ezeket a programokat kezelni, tehát nem közös nem közös kezelés alatt vannak ezek a programok, hanem közvetlen kezelési programok, ezek a parlament, az Európai Bizottság közvetlen kezelése, erről van itt szó, tehát a pénzügyi szabályok alapján van egy függet, vannak független um, kiértékelő bizottságok, tehát semmiféle kockázat nincs azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok nem egyformán hajtanák ezeket végre. Nézzük a jelenlegi projektjeinket, ECRIS, az EU Justice Scoreboard, az e e-Justice portál, aminek alapvetően ezek bírói képzési programok, aztán az EJTN is ide tartozik, stb. stb. Milyen újdonságokra lehet számítani? Szintén ez itt egy általános alapelv. Próbálunk rugalmasabb programokat kidolgozni, próbáljuk egyszerűsíteni a szabályokat, az új pénzügyi, az új pénzügyi szabályok erre lehetőséget is adnak, úgyhogy reméljük ez mindenhol megvalósul majd. Ami a jogok és értékek programot illeti, kontaktpontokat fogunk kialakítani tagállami szinten az újdonság. Reméljük ez, ezáltal sikeresebb lesz maga a program, hiszen a kontaktpontok közelebb lesznek majd a kezdeményezettekhez, illetve az érintett felekhez. Tehát ez egy fontos, kiemelendő újdonság. Az utolsó gondolatom a szinergiák kérdése. Többi programmal próbálunk szinergiát kialakítani, az imént utaltam a Digitális Európára. Ez egy nagyon fontos program. A célunk az, hogy az alapok egy része a digitális Európán belül is az igazságszolgáltatásra koncentráljon. Az igazságszolgáltatást kell digitalizálnunk, ez lenne a lényeg, illetve a strukturális alapokon belül is megpróbáljuk azt elérni, hogy a struktúrás alapok egy része tagállami szinten az igazság szolgáltatásra, az igazságügyi kérdésekre legyen fordítva, illetve a pénzmosás elleni harcot is finanszírozzuk ebből az alapból említettem, tehát így néznek ki a szinergiák a különböző programok között. A Justice program nem csak saját, a saját finanszírozását használhatja ez ilyeténképpen, hanem a többi alapból is részesül közvetve. Köszönöm szépen. Thank you for a great presentation. Köszönöm ezt a kitűnő előadást. Most pedig itt a vita ideje. Kérem emlékezzenek arra, hogy túl sok időnk nincsen. Két percet kap mindenki, és először Adamos, úr az EPP elnök jelentéstevő mindkét szakbizottságban. Köszönöm szépen a szót. A két árnyékjelentéstevőnk nevében beszélek, az EPP részéről, Radev, illetve Jó nevében. Üdvözöljük azt, hogy a bizottság egyszerűsíteni kiválja a Justice programot, de nem szabad, hogy ez az egyetemi nyelvezet kárára menjen. Ezért az elnyékjelentéstevők nagyobb egyértelműséget szeretnének, és kapcsolatot a fő specifikus célkitűzések, illetve a fő tevékenységek között, amelyeket a programból támogatnak. Kíváncsiak az elnyékjelentéstevők arra is, hogy miért van egy külön függelék a specifikus fellépések esetében, ahelyett, hogy ezeket inkább a fő szövegrészbe vennék fel. A hármas cikkben fontos jelezni azt, hogy nem csak a jogállamiság lényeges, hanem a, az igazságszolgáltatás függetlensége is. Ez egy olyan kérdés, amit a preambulumban feltüntettek, de a főszöveg részben viszont nem. Ami a bírói eh, képzési hálózatot illeti, úgy tűnik, hogy itt van változás, most már nem kötelező az a rendelkezés, hogy ehhez támogatást adjanak. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy miért következett be ez a változtatás, és a kötelező érvényű rendelkezést miért nem tartották meg. Ugyanis a fő Célunk az az, hogy a lehető legjobb szolgáltatást adjuk meg az EU állampolgárainak. Volt egy olyan javaslat is, hogy eh, jöjjön létre eh, kapcsolattartói hálózat, amely már létezik az állampolgárok Európája programban. Miért kellene egy újabb hálózat? Ehhez újabb támogatás kellene. Ezek a kérdéseim az árnyékjelentéstevők ezekre szeretnének választ kapni az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kaufmann asszony, a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, hogy itt jó bizottsági javaslatot láthatunk a Justice program esetében. Itt arról van szó, hogy tovább kell fejleszteni az európai jogi térséget, amely az jogállamiságon, a kölcsönös elismerésen és a kölcsönös bizalmon alapul. Köszönöm szépen az Európai Bizottság előadását, de köszönöm szépen azt is, hogy a két jelentéstevő elmondta mindezt, amit elmondtak. Úgy gondolom, hogy mindannyian, mindannyiunk érdekében áll az, hogy ez a program hatékony legyen és hatékonyan lehessen végrehajtani. Ez vonatkozik a célokra, illetve a támogatandó intézkedésekre, illetve a program végrehajtásának szabályra is. Az Európai Bizottság már rámutatott arra, hogy lesz egy köztes jelentés egy, a igazságszolgáltatási program végrehajtása során, ez év júniusában volt ez. Nagyon fontos az, hogy ezt a félidős jelentést figyelembe vegyük majd az új programoknál, hiszen a kedvezményezettek, illetve a igénybenyújtók 70% azt mondja, hogy túl nagy a bürokratikus teher, túl nagy követelmények vannak, tehát mindenképpen egyszerűsíteni kell, és ezzel a ponttal tényleg foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Aguilera úr. Room. Ha van egy kis kis pontot szeretnék kiemelni. A, a tréning nagyon koncentrálni kell arra, hogy mennyire fontos a kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom. Ez a e, igazságszolgáltatás testségének alapja, mert tényleg igaz az, hogy nagymértékben ez csökkent az elmúlt öt évben. Nem csak, hogy paradox, de ez egy ellentmondás is. Hiszen a Lisszaboni szerződéssel a igazság, jogállamiság területe létrejött. A tagállami esetjog azt mutatja, hogy megtagadják a büntetőjogi kérdésekben a igazságszolgáltatás együttműködést. A, az alapvető tény az az, hogy a bírók az alapvető jogokat, a jogállamiságot értékelik a másik tagállam esetében, és nem erről volt szó, amikor a kölcsönös elismerést, a kölcsönös ö, bizalmat próbáltok kialakítani. A lényeg az az lett volna, hogy a bírók bízzanak abban, hogy minden tagállamban van egy alapvető jogállamiság, amit tiszteletben tartanak, tiszteletben tartják az igazságszolgáltatás függetlenségét, és vannak olyan jogorvoslati módszerek, amelyekkel az esetleges hibákat lehet orvosolni. De de hogyha egy bíró, amely részt vesz ebben az együttműködésben, és a másik tagállam működését és megtagadja az ilyenfajta együttműködést, akkor megtagadja az igazságszolgáltatást területét is. Tehát nagyon fontos, hogy kiemeljük a kölcsönös bizalom kérdését mindebben a programban, illetve a bírói képzésben is. Köszönöm, mondja az elnök. előtt? mi megadnám a szót a következő felszólalónak, Skripak úr kap szót, két perc. Gyurek úr nevében beszélek, aki árnyék jelentéstevőnk. Figyelembe véve ezt a javaslatot, Jurek úr az ECR árnyék tevője eh, hasonlóan vélekedik, mint a, az értékekről szóló program esetében. A jogok és értékek program, amelyet már bemutatott Valero asszony a bizottságban, a Bonyi úr egy javaslatát is tartalmazza, vagy amely az, hogy az NGO-kat kell, a helyi NGO-kat kell jobban támogatni, amelyek megvédik és támogatják a jogállamiságot az EU-n belől, hiszen egyre kevesebb bizonyos tagállamban a jogállamiság területe. Jurek úr ezt nem tartja elfogadhatónak, ez egyfajta kísérlet arra, hogy bizonyos tagállamok esetében soft power keretében csökkentsék a támogatásokat. Az, hogy a kettes cikkben normatív módon vázolják fel az értékeket az Európai Unióról szóló szerződésben, így ez kizárja a politikai értelmezést, a vélemény népszerűsége még nem azt jelenti, hogy ez jogos, és az új Európai Bizottsági Javaslat a Justice program esetében nem szabad, hogy politikai harc legyen, nem szabad, hogy ezt felhasználják bizonyos tagállamok, illetve közvéleménye ellen. Az Európai Uniónak óvatosan kell elküldenie, elköltenie a kevés költségvetési forrását. Mielőtt a bizottság megkapja a szót, a társelnök asszonynak adom át a szót. Grazie, Presidente. Eh, abbiamo lamentato più volte. Köszönöm szépen, többször beszéltünk arról, hogy a tagállamok közötti bizalom hiány az igazságügyi együttműködés terén eh, jó néhányszor korlátozta a különböző fellépésünket, például a terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés elleni harc tekintetében. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez az együttműködés elengedhetetlen és alapvető ezen a területen. És nem a, a kölcsönös bizalmon kell, hogy alapuljon ez. Ez egy megkérdőjelezhetetlen dolog, amely nek hiányában a konkrét együttműködési eszközök nem működhetnek. Tehát annak érdekében, hogy a konkrét operatív gyakorlati jelét is lássuk ennek az együttműködésnek, ehhez megfelelő eszközökre van szükség, amelyek valóban érdemben segítik, könnyítik az európai normák alkalmazását és értelmezését, például a szervezetbűnözés elleni harcban, illetve valóban az együttműködést nagyon hatékonyá teszik. Az Európai Bizottsághoz fordulok egy kéréssel, hogy tudják-e konkretizálni részleteiben, hogy milyen konkrét fellépéseket kívánnak eh, vállalni és tenni annak érdekében, hogy garantálják ezt a fajta bizalmat a tagállami igazságszolgáltatási rendszerek között, hogy valóban a kölcsönös elismerés elve és kölcsönös bizalom megvalósuljon. Thank you very much, and eh, now is the... Köszönjük! kettő percben próbálja meg a lehetetlent az Európai Bizottság, és reagáljon mindenre. Thank you, and thanks a lot for uh, your feedback. Uh, Um, we uh, really uh, we understand that. Köszönjük a visszajelzéseket. Valóban a Justice program kapcsán alapvetően uh, jó az, hogy az Európai Parlament osztja a céljainkat és a cég tűzéseinket ez ügyben. Szívesen együttműködünk Önökkel annak érdekében, hogy világosabbá tegyük a dolgokat. Ahogy azt az elején is próbáltam mondani a prezentációmban, a program alapos elemzésre, hatástanulmányra épül, ez a kiindulási pont, semmiféle politikai hátsó szándékot ne keressenek mögötte, mert olyan nincsen a program mögött, hanem valóban konkrét gyakorlati következtetésekből indultunk ki. A kölcsönös bizalomról, a jogállamiságról, az igazság szolgáltatás függetlenségéről beszélünk senkire, az annyira magától értétődő. Persze mindig lehet javítani egy ilyen javaslat szövegén, készen állunk beépíteni az önök javaslatait. A hármas cikkben beszélünk a Nemzeti Igazságszolgáltatás hatékonyságáról. Nekünk ide tartozik a színvonalas, hatékony és független igazságszolgáltatás, de tudunk ezen tovább konkretizálni. Kölcsönös bizalom kérdését említették, valóban ez a fonal, ami végigfut az egész javaslat csomagon. Úgy érezzük, hogy ez a program a kölcsönös bizalomépítést segítheti a tagállamok közötti hálózatépítésen keresztül, persze kéz a kézben a jogalkotási folyamatokkal, de a program mindenképpen fontos eszköze ennek. mert a jelenlegi programmal is ezt próbáljuk, de a jövőben remélhetőleg ezen a téren még hatékonyabbak leszünk. A prezentációban beszéltem arról a, a J TTN fontosságát. Az Európai Bizottság szívéhez nagyon közel álló dolog ez, a JTN. A mély helyett shall, tehát a lehet helyett kell szerepel a megfogalmazásban, amely a jelenlegi szövegben ugyanis a pénzügyi rendeletnek nem felelt volna meg tehát a finanszírozás bizonytalansága ügyében megnyitottatom önöket, a Shell, azaz a lesz vagy kell, eh, garantálja majd a hálózat finanszírozását. A hálózatokkal kapcsolatban, amely a program egyik fontos célja, nos, el kell, hogy mondjam, hogy a Kreatív Európa programra eh, vonatkozó már működik ez, de az elemzéseinkből kiderült, hogy eh, az információ hiány mennyire gátolja a program érvényesülését. Köszönjük szépen! ezzel a jogi szakbizottsággal közösen tartott ülésünk végéhez értünk. Köszönöm a társelnökemnek. 5-ös, 6-os és 7-es napirendi ponttal folytatjuk. Három konzultációs kérésről van szó. Az Európai Parlament kapta a nyári szünet alatt a tanácstól. Please, please, colleagues, please be quiet. Based on the, uh, uh so... Kis csendet kérek, kollégák. A 2000 nyolcas as döntések alapján a, az automatikus adatcserje új lenyoma, adatok ügyében szeretne döntést elfogadni, illetve e, DNS adatokat Írország kapcsán. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a három javaslatot egyszerűsített eljárásban tárgyaljuk. Az 51-es házszabály e, e, érdelmében, illetve 50 per 1-es értelmében. Branislav Skripek a témafelelőse a három dossziónak, a jelentéstervezeteket mindenkinek előre megküldtük. Skripek úrnak adom meg a szót, hogy röviden felvezesse a jelentéseket. Köszönöm szépen. Az Európai Unió biztonsága minden egyes európai polgárt foglalkoztatja, mindenkit, aki azokat is, akik az Európai Unióban látogatnak. És nagyon Sokszor olvashatunk arról a sajtóban, hogy milyen támadások érik az EU biztonságát, több helyről is hallhatunk ilyesmit, és az Európai Parlament, illetve a mi szakbizottságunk arra kéne, hogy koncentráljon, hogy megállítsuk azokat, akik a mi életmódunkat kívánják megtámadni. Több ország egyetértett abban, hogy összefognak, és a terrorizmus ellen közösen veszik fel a harcot. A modern technológiának hála határon átnyúló módon is könnyedén lehet adatot cserélni, és ezáltal csökkenthetjük a kockázati forrást a tagállamokban. A rendőri szervek közötti adatcsere értelmében csökkenthetjük ezt a kockázatot. A mai napon három jelentést szeretnék bemutatni, és ezek alapvetően jó hírek. A rendszereinket teszteltük az automatikus adat cserével kapcsolat, kapcsolatban, és konkrétan a daktiloszkópikus adatok, illetve a DNS adatok cseréjéről van szó. Írország nagyon sikeresen vezette ezt be. A az a célunk, hogy támogassuk a tanácsabéli határozatát, hogy Horvátország és Írország bevezesse ezt a rendszert. Köszönjük szépen. Jaromir Stetina az árnyék előadónk, illetve Monika Benova. Eszőként Stetina úrhoz fordulok. Csak röviden. Rövid leszek, elnök asszony, megígérem. Uh, Madam Chair, uh, all these three reports are highly technical, but uh, Mind nagyon fontos, bár roppant bonyolult jelentésekkel van dolgunk. Mindkét ország, Írország és Horvátország eleget tett minden feltételnek, ezért azt javaslom, hogy a plenárisra küldjük tovább a témát, és fogadjuk el a tanács eh, tervezett határozatát. Köszönöm. From, uh, uh she, she's Mrs. Um, Haismanova. Haismanova, uh, ask for a floor, please. Merci, Madame. Köszönöm szépen a, az ALDE frakció nevében eh, támogatom az automatikus adatcseret eh, az új lenyomat és DS, DNS adatok eh, kapcsán. Eh, Írországgal, illetve Horvátországgal. Az információcsere az Európai Unióban a szinergia fontos területe. Ugyanakkor fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy az adatcsere és az együttműködés ugyanolyan fontos, mint az adatok begyűjtése, és minden olyan intézkedés, amely ezt az együttműködést javítja, azt támogatandó, persze úgy, hogy teljes mértékben tiszteletben tartjuk a adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, illetve joggyakorlatot. Thank you. Köszönjük a magas gondolatait képviselő asszony, rövid felvezetést követően nincs más hátra, mint előre. Azt javaslom, hogy a tanács említett javaslatait módosítás nélkül fogadjuk el az 50-es házszabály első bekezdése értelmében. Van valakinek ellenvetése? Úgy látom, hogy nincsen. Ennek következtében ezeket az eljárásokat elfogadtuk. Köszönjük szépen az októberi második. We are going for a boat. Második okt októberi plenárison fogjuk elfogadni. Uh, yes, point of order, please. Ügyrendi kérdésben parancsoljon. Eh, muchísimas gracias. Mire, como... Köszönöm szépen. Jelentéstevője vagyok egy véleménynek, mégpedig a közérdekű bejelentések, bejelentőkkel kapcsolatban. Szeretném kérni, hogy ezt a jelentést, a szavazást halasszuk el november 22-ére. Ha lehet, akkor tehát halasszuk el a mai szavazást. Uh, uh, Köszönöm szépen, azt kérte tehát a jövő hétről halasszuk el ezt a szavazást. Egyetért a bizottság? We will vote for that. Yeah, committee agree. Oh. Thank you very much. Rendben, köszönöm. Okay, wonderful. Then now we have a very short... Csoda maga a csoda, hogy milyen jól működik itt minden, rövid szavazás következik. This, okay. We have uh, voting cards and we start to... De kinek megvan a szavazókártyája? Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap témájával indítunk. Szorája Poszt nagyra becsült képviselőtársunk jelentés, illetve véleménytervezete. tervezete. A hetes módosítóval indítunk, illetve az 51-essel, amelyek megegyeznek. A szavazást megnyitom. I close the vote. Szavazást lezárom. It's carried. It's adopted. It's adopted. It's adopted. I, uh... Elfogadtuk. Close the thing. Okay. <laughs> And amendment number eight. Uh, Nyolcas szemmódosítóval folytatjuk. Close the vote. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. Ötös számú kompromisszumról szavazunk. The vote. Carried. Elfogadtuk. Amendment 10. Tízes számú módosító szavazást megnyitom. My six. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum szavazást megnyitom. elfogadtuk. 55-ös módosítóval folytatjuk a szavazást. Megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. X, open the vote. Hatos. Szavazást lezárom 50, elfogadtuk 50, 58-as, akarom mondani 57-es, tehát 57-esről szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Most jön az 58-as szavazást, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 59-es módosító. Szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Hetes számot viselő kompromisszumról szavazzanak, kérem, lebecsült kollégák. Amennyiben szavazatokat leadták, akkor a szavazást lezárom, és megállapítom, hogy elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 9-es számú kompromisszummal folytatjuk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Tízes számú kompromisszum. Szavazást lezárom. Karut. Elfogadtuk. 17-es és 69-es módosítókkal folytatjuk, amelyek megegyeznek, szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Elfogadtuk. 17-es módosító. Elfogadtuk. Mondom, elfogadtuk. 71-es módosító. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 18-as módosító, szavazást megnyitom. Elfogadtuk. 19-es módosító. adást lezárom. Elfogadtuk. 20-as. Elfogadtuk. 72-es módosító. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 21-es módosító. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Elfogadtuk. 22-essel folytatjuk. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Elfogadtuk, elfogadtuk, igen. 23-as. Szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 24-es szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 25-ös szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 26-os szavazást megnyitom, lezárom. elfogadtuk. 73-as ezt megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. 27-es ezt megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as Szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 29-es. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 30-as. Elfogadtuk, 31-es. Elfogadtuk. 32-es. Szavazást lezárom. Elfogadtuk 33-as. Elfogadtuk. 34-es. elfogadtuk. 74-es. Nem fogadtuk el, 75-ös. Nem fogadtuk el, 76-os. fogadtuk el. Prambulum bekezdések következnek 35-ös. Elfogadtuk 73, akarom mondani 36. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. 37-es elfogadtuk. Egyes módosító jött az ötös preambul bekezdéssel kapcsolatban. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom, elfogadtuk. Kettes módosító. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. befogadtuk, Hármas kompromisszum a 9-es preambulum bekezdésre vonatkozóan szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító. Elfogadtuk. 48-as módosító. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. A szöveg egészéről szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak, köszönöm mindenkinek az együttműködést. Oh, uh, good work on voting and... Kiváló volt megint önökkel együttműködni. Nagyra becsült kollégák, 10 perces technikai szünetet rendelek el. 10. 10. 10. 10. 10. We will start 10. 10 perc múlva. Na jó, 15. Legyen 10 óra 10, vagy 10 óra 15. Yeah, I would like to recall Egyébként emlékeztetném önöket, bár nem figyelnek, hogy a következő a következő szavazás az Európai Parlament és a Tanács irányelv tervezete a whistleblower témájában elhalasztásra került a következő szakbizottsági ülésünkre.